ezt a napi rendi pontot is, és rátérünk a következő utolsó napi rendi pontra, a bizottság nyilatkozata az eredet megjelölésről. Eston biztos asszony a szó ismét. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök annak, hogy ma lehetőségem van arra, hogy itt a plenáris ülésen ismertesek egy javaslatot, eh, egy rendelet javaslatot az eredet megjelölésről. Ez egy olyan javaslat, talán emlékeznek rá a képviselők, hogy a parlament eh, határozottan támogatta ezt, amióta a kollégium ezt elfogadta 2005. decemberében. Emlékszem eh, egy 2006. július 6-i állásfoglalásra és egy írás, egy írásos nyilatkozatra 2007. December, szeptember 3-ai keltezéssel. Múlt hónapban Strasbourgban is beszéltem erről a kérdésről parlament, európai parlamenti képviselőkkel, akik kihangsúlyozták, hogy most már gyorsan előkerre kell lépnünk, és el kell fogadni ezt a rendeletet. Gondolom egyetértenek a képviselők abban, hogy a kereskedelem politika szempontjából nagyon fontos, hogy ne csak a nyílt, liberalizált piac előnyeivel foglalkozunk, hanem a globalizáció miatti aggodalmakra is adjunk választ, hiszen a fogyasztók és a kis vállalatok számára ez veszélyekkel is jár, és az eredet megjelölés kérdését ebben a szellemben kell vizsgálnunk. A 2007-es nyilatkozatban önök kihangsúlyozták azt, hogy az európai fogyasztóknak joga van azonnali információra a vásárlásaikkal kapcsolatban. És pontosan erről szól ez a rendelet. A célja az, hogy az EU-beli fogyasztók pontosan tudhassák, hogy melyik országból származnak azok a termékek, amelyeket megvásárolnak. A bizottság javasolt egy kötelező jelölést, eredet megjelölést bizonyos az EU-ba importált termékekre. Nem minden terméket fed le ez a szabályozás, csak a valóban fontosakra koncentrálunk, amelyek az ipar és a fogyasztók számára különösen jelentőségek. Az eredet megjelölés teljesen összhangban van a VTO jelenlegi szabályaival, és ilyesmi a világon mindenütt létezik, az Egyesült Államokban, Kanadában, Kínában, Japánban is, eredete megjelölés létezik, és jelenleg az Európai Unió üzleteiben megvásárolt termékek közül is számos terméken megtaláljunk, megtalálunk már valamilyen eredet megjelölést. Ez természetesen azt jelenti, hogy a vállalatok a termékek kötelező jelölésével kapcsolatban nem kell, hogy újabb költségekkel számoljanak. A tanácsban folynak a viták, hogy megszülessen a megegyezés a bizottság javaslatáról. Több tagállam továbbra is meg van győzve, győződve arról, hogy az eredet megjelölési rendszerrel együtt járó adminisztráció vagy költségek nagyobbak, mint a belejáró eredmény vagy haszon. Mi nem gondoljuk azt, és bízunk abban, hogy konkrét alternatívákkal az akályokra választ lehet találni. Itt az ideje, hogy ezzel a, az elég régi javaslattal kapcsolatban megszülessen a megállapodás. Ha egy, egy három-három összetételű bizottságban 2009 őszén megvitattuk ezt a kérdést, és a bizottság azt kérte a tagállamoktól, hogy szűkítsék a lefedést, és csak fogyasztók által felhasznált termékekre vonatkozzon bizonyos textíliák és más termékek, amelyek nem annyira fontosak a fogyasztók számára, kimaradnának a táj alól. A bizottság csak azokra a termékekre akar koncentrálni, amelyeket kereskedelmi hálózatban, üzletekbe lehet megvásárolni. Másodszorban egy kísérleti projekt alapján fogadjuk majd el ezt a rendeletet. Értékelni kell a javasolt rendelet hatásait is. Ez teszi majd lehetővé azt, hogy meg tudjuk becsülni az árakat, a költségeket, és ezek megint csak arra utalnak, hogy hogyan lehet, vagy kell esetleg módosítani azt a termékkört, amelyre a rendelet vonatkozik. A tagállamok meg érdeklődéssel olvasták az alternatívákat taglaló anyagunkat. Persze több tagállamnak elvi fenntartása van, és emellett kitartanak, de hajlandók tovább tanulmányozni ezt a kérdést, és a munka folytatódni fog a következő hetekben szakértői tanácskozások szinten és a 133-as cikkbizottságban. Azt hiszem, így tudunk előlépni a kompromisszumos megoldás felé. Ahogyan a tagállamok is tudják, a Lisszaboni szerződés új 207. cikke a parlamentnek új és nagy hatáskört akar a kereskedő, ad a kereskedelmi politika területén. És ez lesz az első ilyen nagy téma, ami megjelenik a tisztelt képviselők asztalán. Szeretném továbbra is a nagyon fontos témával kapcsolatban folytatni önökkel a jövőben is az ehhez hasonló megbeszéléseket. mostatól kezdve valóban mindenki arra kérek, hogy tartsa be a rendelkezésre álló hozzászólási időt, máskülönben túlépjük az éjfélt. Kérek mindenkit, hogy szigorúan tartsa be a rendelkezésre álló időt. Muszkádéni hogy néppárt képviseletében kettő percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Nekünk is problémák kései órán, mindenki fáradt, de azért szeretnénk konkrét válaszokat kapni a felvetésekre. Ahogyan a biztos asszony helyesen elmondtam, már évek óta az a helyzet, hogy a nagy versenytársaink és partnereink alkalmaznak eredet megjelölést az ő területekre importált termékekkel kapcsolatban. Az EU viszont 2005 óta a különböző fogyasztói szervezetek támogatásával sem volt képes egy ehhez hasonló szabályozást, egy rendeletet megalkotni. A parlament is véleményt nyilvánított már több ízben erről a kérdésről. Ha nincs eredet megjelölés, az hátrányos a fogyasztó számára, és akadályozza a tisztességes versenyt. A 133. cikk bizottsága múltban is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és a rendeletet több ízben megvitatta, volt egy teszt időszak, és most azt kérdezzük a biztos asszonytól, hogy mi most a helyzet? Sikerült legalább egy tagállamok egy részével konszenzusra jutni, megegyezni, vagy még mindig sok az eltérő álláspont a tanácsban? Itt a parlamentben az együttdöntési eljárás keretében a 2005-ös rendelet átdolgozása kapcsán azt kérnénk, kérdeznénk a bizottságtól, hogy milyen garanciákat tud adni, hogy most eredményesen fog lezárulni ez az egész folyamat. Nagy határozással és eltökéltséggel foglalkozik a biztos asszony ezzel a kérdéssel, amit köszönünk, és ez is azt húzza alá, hogy most az idén november 5-én benyitott szobeli kérdésre is talán választ tud adni, ugyanis a bizottság a 2005-ös javaslatát védi továbbra is, és továbbra is emellett em küzd. Köszönöm szépen. Szocialisták és demokraták frakció nevében Szusztar következik. Elnök úr, ilyen késői órán most nem fogom minden nem fog minden indokot felsorolni, ami ahhoz vezetett, hogy felkértük a biztos asszonyt arra, hogy szóljon erről a témáról pár szót Muszkedini asszonynal, már 2006-ban írtunk erről a, témáról valamit, akkor még ugye a biztos hatáskörébe tartozott mindez. Módosítottuk egy kicsit mindezt ahhoz képest, ami pár hete volt. Most a 133-as cikkbizottság foglalkozik ezzel. tagállamok is foglalkoznak ezzel, különösen a brit kormányra gondolok. Arról van szó, hogy itt most nem protekcionista okokra vezethető vissza mindaz, amiről itt szó van, hanem sokkal inkább a fogyasztók támogatásáról, a biztonság, a környezetvédelem és a viszonosság fontos, hogy tiszteletben tartásra kerüljön a világpiacon. Nem lehet, hogy a leggyengébbek fizessék meg a számlát. Olyan országokkal is szembe kell néznünk, mint Japán, Kína, India, Brazília, Kanada, USA és hasonlók. Nehéz gazdasági körülmények között is támogatnunk kell a saját iparunkat. A parlament támogatja a bizottság kezdeményezését, Szeretnénk, hogy tartalmi szempontból is kiegészítsük ezt a megközelítést, és hogy az új eljárások a Lisszaboni szerződés alapján is megfelelően működjenek. A liberálisok nevében egy perc Rinaldi úr kap szót. Biztos asszony, elnök úr, kedves kollégák, támogatom mindazt, amit az előttem szólók elmondtak. Különösen Muszkelvin asszony kérdéseire gondolok. Az ősrobbanással állunk itt szemben szinte ebben a helyzetben, nem tudjuk, hogy mi történt korábban, mi lesz később, Ez ugye az ősrobbanás, ami megakadályozva, hogy mást tegyünk. Az a benyomásom, hogy a globális piacon nehéz megállni a helyünket. A fogyasztó lassan elveszti az áruk származásáról, a kapcsolatban a fonalat. Ez a kereskedelem szempontjából fontos legyen, már csak a termékek nyomon követhetősége szempontjából is. Ez a nemzetközi kereskedelem, de a fogyasztóvédelemnek is hasonlóképpen problémája. 2050 készítettük a javaslatot, és támogatom a által elmondottakat. Köszönöm szépen! Az öldek nevében Sliter úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a biztos asszonynak is, hogy végre egy javaslatot nyújtott be ezzel kapcsolatban. A Barózó Bizottság eh, nem mert a tanács szemébe nézni túl gyakran, Adam Smith is megállapította már, hogy a piacgazdaság nem működik, akkor, hogyha a fogyasztók nem kapnak tájékoztatást, és az alapján nem tudnak tehát döntést hozni. Szükséges az, hogy az eredet megjelölés rendszere működjön. Nem szabad, hogy kivételek legyenek olyan országok szempontjából, amelyek szabadkereskedelmi megállapodások részes felei. Mindenkire kell lesz, hogy vonatkozzon ez ugye költségekkel jár együtt, tehát sok terméket megjelölünk ma, már ugye nem járhat együtt ezzel hatalmas költségekkel. Nem olyan drága dolog ez tehát. Ezt a listát meghosszabbíthatnánk. Gyakran olyan termékekről van szó, amelyeket hamisítanak. Nagyon sok fontos termék nem is szerepel ezen a listán. Köszönöm Sliter úrnak. A GUNGL frakció nevében Scholz úré a szó. Elnök úr, biztos asszony. Frakcióm úgy gondolja, hogy a termékek eredet megjelölése nagyon fontos globalizált, deregulált a világ, ezért nagyon fontos, hogy lehetőséget adjunk a fogyasztó számára, hogy megállapítsa, honnan származik az áru, amit megvesz. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan terület tehát, ahol a fogyasztók megértik, érezhetik, hogy mi Európa, és hogy tud hozzájárulni Európa világ jobbátételéhez. Úgy gondolom, hogy a 2005-ös megközelítéshez kellene visszatérni. Szerintem mi úgy gondoljuk, hogy ez lenne a minimum, amit a polgárok számára megtehetünk, és ez segíthet az európai ipart és termelőket is. A bizottságnak el kellene gondolkodni ezen mielőbb. Ez a koherens megközelítés szempontjából is nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy a nemzetközi kereskedelem itt a békéhez is hozzájárulhat. Rendben, köszönöm. Most a további hozzászólók következnek. Kettő percben Kumi asszony. Nagyon köszönöm, elnök úr. Egy gazdasági rendszer részei vagyunk Európában, ahol is a produkt, a termék jó hírneve a termési rendszertől is függ. Ha meg akarjuk tartani az európai termelő ágazatot, akkor a fogyasztónak jó minőségű, garantált termékeket kell rendelkezésére bocsátani. Nagyon fontos, hogy információval rendelkezzenek arról, hogy mit, hol termelnek, honnan jönnek az áruk. A cél elérése szempontjából valami nagyon egyszerű dologra lenne szükség, áttekinthetőségre. Az átláthatóság kell, hogy a az eredeti jelölés alapját képezze. A parlament már 2005-ben elfogadta ezzel kapcsolatos anyagot, a legfontosabb világpiaci szereplőknél ez már ugye adott USA, Mexikó, Kína is rendelkezik ilyen rendszerekkel. A jelen tervezet azonban még pár tagállam elfogadására vár. Több termék származik ugye Kínából, vagy más harmadik országokból, ahol is mondjuk más eredetet adnak meg a fogyasztónak választási lehetőséget kell biztosítani, a transzparencia nem lehet a protekcionizmus bástyája, nem is kell, hogy a költségek ezzel növekedjenek, hiszen hogyha az importált árukon nincs eredet megjelölés, tehát nem úgy, mint ahogy Kínában, Ausztráliában vagy USA-ban működnek a dolgok, akkor a fogyasztó számára nehéz az, hogy a globalizált piacon megfelelően választhasson. Olyan termékeket kell tehát támogatni, amelyek a legjobbak közé tartoznak, ezért is nagyon fontos ez az anyag, ez a megközelítés. Köszönöm. Kettő percben Arif úr következik. Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Nem ez az első vita ebben a tévában. Azonban fontos megismételni mindazt, amit a kollégák már elmondtak, hogy milyen fontos is az európai szabályozás ezen a területen. A parlament 2005-2007 során állásfoglalásokat fogadott el a témában, a tanácsi többség azonban nem jött össze sajnos. Ez a szöveg azonban mindenképpen előrelépést jelent nem csak az európai fogyasztók számára, hanem a gazdaságunk számára is. Az eredet megjelölés harmadik országból származó termékek vonatkozásában tulajdonképpen tájékoztatja a fogyasztót olyan kényes területeken, mint textil, cipő vagy hasonlók. Nagyon fontos, hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatást kapjanak. Ez fontos olyan iparágak számára is, amelyek Európában maradtak, és amelyek jövőjét biztosítani kívánjuk. Támogatom biztos asszony javaslatát, azonban el kell, hogy mondjam, hogy ez az egész javaslat nem elég ambiciózus. Elfogadhatat lenne például, hogy a eredet megjelölés csak végtermékekre vonatkozzon, hiszen akkor lehetne az, hogy egyesével behozzák a termékeket, Európában állítják össze, vagy szerelik össze, és ráírják, hogy Made in Europe ambiciózus célokra van szükség, egyszerű szabályokat kell elfogadni. Az egységes jelölési rendszer nagyon jó lenne a földközi-tengeri térségi kereskedelem szempontjából is. A Lisszaboni szerződés szempontja vagy alapján a nemzetközi kereskedelem nagyobb hangsúlyt kap az Európai Parlamentben is. Ezért is nagyon fontos az, hogy mindent tegyünk meg a fogyasztókért és a termelőkért. Köszönöm. Henning képviselő, köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, a Made in nem csak egy meredet megjelölési történet, egy koncepció áll minden mögött, és fontos, hogy a leghaladóbb kritériumoknak tegyenek eleget az érintettek. Hogyha a globalizáció mindenkit arra ösztönöz, hogy gyártson, akkor az egyetlen cél a profitorientáltság, a környezetvédelem és a foglalkoztatottak hátrányára lenne. A kópiák, másolatok, hamisítványok, gyógyszereket különböző autóalkatrészeket érintenek, és ezzel több tízezer munkahely szűnik meg. A Made in Europe megjelöléssel a fogyasztó vajon megfelelő választást tudná hozni. Fontos, hogy a munkavállalók jogai érvényesüljenek, és a menedzsment felelősségteljesen viselkedjen, és Európában a munkahelyek megmaradjanak az európai iparban. Köszönöm szépen. Két eh, perc Fjellner képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A protekcionisták nagyon ritkán ismerik be azt, hogy javaslataik protekcionisták. Ők eh, más nyilatkozatok mell- mögé bújnak meg. És eh, ez az nagyon jó példája ennek júliusban, amiről a vasatról már beszéltünk, elítéltem. Ezt és ennek idején ez a javaslat a kukában landolt oda is tartozik. Volt egy kis alkodozás Kóreával, és most megint csak napirenden van ez a javaslat, ez pedig nem megfelelő eljárás. A mitoszok még mindig élnek három évvel azok után, hogy megpróbáltunk megpróbáltuk ezt kisöpörni. Folyamatosan azt állítják, hogy a fogyasztók kérik mindezt, de még csak konzultáció sem vette kezdetét. Nem hangzik azonban el még az sem, hogyha utána járunk, akkor 96%-a a válaszoknak Olaszországból érkezik, és természetesen az ember azt hihetné, hogy minden egyes vállalat egy ilyen rendszert kell, hogy bevezessen, de erre nincs szükség. Tehát hiányoznak releváns információk, és az eredet megjelölés nem is jelenik meg célként, nem védik meg a fogyasztókat. A harmadik mítosz pedig az, hogy az európai konkurencia erősödik ez, ezáltal, Európa konkurenciájának képessége. Fontos, hogy Európa versenyképessége megmaradjon. Azt gondolom, hogy itt nem szabad protekcionista módon eljárni, ugyanazokat a szabályokat kell betartatni mindenkire nézve. Az északi elképzelés a médénről, az eredet megjelölésről létezik, és ez furcsa, hogyha ezt a világ ellenében vezetnénk be mindenki más ellen. Köszönöm szépen a spontán felszólalások keretében. Guinness asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az élelmiszerek esetében már létezik az eredet megjelölés sok esetben, és más termékekben is, tehát ez nem egy új dolog. A probléma az élelmiszerek esetében a megjelölése az, hogy nem mindig pontos ez a megjelölés. Tehát bár mit is teszünk ezzel a javaslattal, először is ellenőrizzük azt, hogy ami a címként szerepel, az megfelelő, helyes információ, és a fogyasztó megkapja azt az információt, amit keres. Egy speciális kérdés, egy gyártó kérdést intézett hozzám, aki az Európai Unióban dolgozik, és azt kérdezte, hogy a bizottság, a tanács és a parlament tervez egy Made in Európát bevezetni annak érdekében, hogy ezzel promotálja a termékeit, és lehet, hogy a biztos asszony erre a kérdésemre kitérhetne. Köszönöm szépen. Kelly képviselőnek adom meg a szót, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretnék néhány szót szólni erről a nagyon ellentmondásos ügyről. A kulturális területen, amikor, illetve a mezőgazdasági területen amikor a gazdákról beszélünk, akkor felmerül az, hogy az élelmiszerek esetében, mezőgazdasági termékek esetében nem mindig megfelelő a címkézés, tehát Írországba importálhatnak bizonyos élelmiszereket, ezt mindenféle adalékokkal egészítik ki, és ír termékként kerül ez majd feltüntetése. Mindenkinek jogában áll tudni azt, hogy mi a származási ország, és nem csak a feldolgozási ország. Fontosnak tartjuk a világos, megfelelő megjelölést és címkézést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kelly képviselő. Szilvesztris képviselőnek adom meg a szót. Biztos asszony, világosság, világosság, ismételgetem ezt a szót, a jelenlegi piac ahol normák jelennek meg a fogyasztóvédelem érdekében, ez egy dolog, de a piac csak világos előírások mellett tud működni, annak érdekében, hogy a fogyasztóknak legyen szabad választási lehetősége, és hogyha az állami televízióban megnézzük, illetve az újságírói képviselő, az újságírókat megnézzük, akik a gyártási termési technológiákkal foglalkoznak, mérgező anyagok kerülnek be az élelmiszerekbe, különböző szennyező anyagok jelennek meg a termékekben. A fogyasztóknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy elutasítsák az ilyen jellegű termékeket, tehát tudniuk kell azt, hogy honnét jönnek a termékek. Nagy eltökéltségre van szükség a cél megvalósítása érdekében, illetve gondoskodni kell arról, hogy rövid távon megfelelő normák kerüljenek elfogadásra, amelyek a fogyasztót abba a helyzetbe hozzák, hogy átlátható és világos megjelöléseket találjon. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat ebben a nagyon fontos vitában. Muscadini asszonynal kezdeném. Úgy érzi, hogy már nagyon régóta nyúlik ez az ügy, mint a rétes tészta. Mióta én vagyok biztos, nagyon tudatosan tárgyalok a tagállamokkal, azokról a kérdésekről, amelyek a leginkább aggasztják őket, és megpróbálok reagálni, ha felmerül valamilyen fontos kérdés. De ahogyan több képviselő elmondta, a politikai élet realitása az, hogy a tanácson kell keresztül nyomni minden javaslatot. És hogyha világos, hogy valamelyik javaslat mögött nincs megfelelő többség, akkor újra el kell gondolkoznunk azon, hogy talán mi lehet az a pont, ami mégis sikerhez vezethet minket, és megteremtheti a többséget lehetőségünk van arra, hogy finomítsunk a dolgokat annak érdekében, hogy a tagállamok eh, aggájait kioltsuk. Szeretnénk újra és újra ezt elmondani, hiszen eh, a bizottság mindig erre törekszik. És amikor most eh, a bizottság a hivatal idejének végére ért, nagyon fontos, hogy visszatekintsünk és megvizsgáljuk, megnézzük azt, hogy mi az, amit nem sikerült elérni ebben a ciklusban. Nem tudok időgaranciákat adni, hiszen a tanács kezében vagyunk, bár szívesen adnék ilyen határidőt, de nem tudok. Ugyanis elmondanám még, hogy miért gondolom azt, hogy ennyire fontos ez a kérdés. Többen is említették azt a konkrét ügyet, hogy a fogyasztók számára milyen nagy lehetőséget adna ez az új rendelet, a nagyobb átláthatóság, az egyértelműség, elősegítésében, még Adam Smith is idézte egy képviselő. Hogyha szabad kereskedelem uralja a világot, akkor nagyon fontos az átláthatóság és az egyértelműség a fogyasztók számára, hogy meg tudják hozni a döntéseiket a szabad kereskedelem viszonyai között, hiszen ez a két koncepció együtt jár tisztelt képviselő, aki ezt felvetette, a dolog lényegére tapintott rá. Itt nem protekcionizmusról van szó. Az egész világon, a legtöbb országban ilyen vagy olyan formában már most is alkalmaznak eredet megjelölést, hogy tudjuk, honnan származik valamilyen termék. És nekem, mint fogyasztónak, igenis nem mindegy, hogy honnan származik egy adott termék. Sok fogyasztó számára ez meghatározó eleme a piac folytatott kölcsön hatásának vagy interakciójának, és ezért érvelünk e mellett. Nem szabad visszariadnünk ettől, hiszen ha megriadunk, akkor félünk a szabadkereskedelem és a transzparencia együttesétől, pedig csak megfelelően kell kezelni ezt a kettőt. Sőterül kérdezte, hogy ki terjeszthetjük ezt a listát. Most még nem ez a végleges lista, csak megpróbáltunk egy általunk realistának tartott listát összeállítani, amiről nyugodtan lehet tovább tárgyalásokat folytatni elhangzottak aggályok azzal kapcsolatban is, hogy elég ambiciózus -e ez a javaslat, és elhangzott, hogy meg kell akadályoznunk, hogy ez felhiguljon. Jó, egyszerre akarok reális lenni, és nem felvizezni, felhigítani a javaslatot, de mindenképpen eh, a tanácson ezt keresztül kell vinni, és nekem, az enyém a felelősség az, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ne higuljon fel a javaslat, de ugyanakkor a legitim aggályokra megpróbáljunk megfelelő választ találni, és ez ne egy túl szűk, hanem egy éppen jó modell legyen, ami megáll, kiállja a próbát, és amit remélhetőleg a későbbiek során még bővíteni tudunk majd, hogyha már jobban értjük is, hogy mi hogyan működik az euró med kérdéssel, és még foglalkozunk foglalkoznunk kell, ez is része ennek a kérdéskörnek. És a munkahelyek védelme is elhangzott. Azt hiszem, tudják a tisztelt képviselők, hogy mi a különbség a protekcionizmus, illetve a munkahelyek, vagy a munkavállalók és a fogyasztók védelme között. Nem ignoráljuk ezeket a kérdéseket, hiszen ezek egymással összefüggő dolgok megfelelő fellépésre van szükség. Nem tudom, hogy az Európai Parlamentben eh, mondanak olyasmit, hogy valaki nem megfelelően viselkedik. Nos, én semmiképpen nem eh, akarom ezt megtenni, nem így akarok, eh, helytelenül akarok semmiképpen viselkedni, de azért arra szeretnék rávilágítani, hogy a kis vállalkozásokkal kapcsolatos tevékenységünk során, is bizonyítottuk azt, hogy ezt mennyire fontosnak tartjuk, és most már a kisvállalkozók több mint 3%-a kezd kereskedni az Európai Unión kívül is. Itt most ugye egy maradékot, egy ránk hagyott problémát próbálunk megoldani, és azt hiszem, hogy most igazából lehetőségünk van arra, hogy visszatérjünk a helyes vágányra. Itt level playing fieldről van szó, egyenlő esélyekről, szabályokról, transzparenciáról, és a parlament részt fog venni ebben a folyamatban, és tovább fogjuk együtt finomítani a javaslatot, hogy végül is valamilyen nagyon jó, pozitív dolog süljön ki ebből. A Made in European Union eh, eredet megjelölésről is elhangzott egy kérdés. Nos, aggályosnak találták ezt nagyon sokan, ez túl költséges lenne, tehát ezt az opciót ezt igazából nem követtük, nem erőltettük. Nagyon köszönöm, biztos asszony, és ezzel ezt a pontot is eh, lezárhatjuk. Következő ülésszak holnap eh, kezdődik, eh, reggel 9 órakor folytatjuk a plenáris eh, ülést.